megszüntetésétről szól. A másik közlendőm pedig az, hogy az SND, valamint az EPP részéről érkezett egy kérvény arra vonatkozólag, hogy Breslav Borisov a belső piaci illetve Francesca Pajuccio, a Barácsú, a LIBE bizottság tagja legyen, illetve a korrupció és pénzmosással foglalkozó albizottság, valamint a másrek országokkal foglalkozó albizottság tagja legyen. Van-e ellenvetés ezekkel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor ezennel a kinevezéseket jóvá hagyom. mivel jelenleg más napirendi pontunk nincs, 12 óráig a szavazásig megszakítom az ülést.